Gressle asszony ma nem tud itt lenni, üdvözlök mindenkit, és négy óráig a egyik alelnök sem állt rendelkezésre, ezért én megígértem, hogy én itt leszek, vagy hogy jövök és felvállalom az elnöki szerepet, bár Eh, azt is hozzá kell tennem, hogy én vagyok a legrégebbi tagja ennek a szakbizottságnak, 1990 óta vagyok tag, szerencsére nem én vagyok azért a legidősebb tag. Tehát kicsit csúszással eh, megkezdjük az ülést, négykor majd derek átveszi tőlem az elnökséget. Először is el kell fogadnunk a napi rendet. A napi rendet eh, február 21-én eh, elküldtük, van-e megjegyzése ehhez valakinek? Nincsen, akkor elfogadtuk a napi rendet. A Kont Newsbriefben megtalálják eh, azt, hogy eh, milyen nyelveken van tolmácsolás, van webstreaming, az, az interneten a szokásos szabályoknak megfelelően követhető az ülés. A harmadik pont a január 11 és 18 ülések napirendjének az elfogadása. Hogyha addig nem lesz ehhez hozzászólás, akkor az ülés végén bejelentem, hogy ezeket a jegyzőkönyveket elfogadtuk. És most jön a legfontosabb napirendi pontunk, a negyedik napirendi pont. Eszmecsere a bulgár elnökséggel. Üdvözlöm Marinella Petrovát, aki pénzügyminiszter helyettes a bulgár kormányban. A tanácsi ajánlásokról fog beszélni a 2016-os mentesítés kapcsán. Üdvözlöm, miniszterasszony, és ön tartja meg először a bevezető előadását, amit majd az eszmecsere követ. Öné az asszony, a szóbeszélő asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt elnézést, hogy ilyen borzasztó a hangom. Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok itt ma a szakbizottság előtt, és ismertethettem önökkel a tanácsi ajánlásokat a bizottság mentesítésére vonatkozóan a 2016-os költségvetés végrehajtásáról, ahogyan a szerződés 319. cikke ezt előírja. A tanács nagy fontossága tulajdonít a mentesítésnek, ezért hiszen nagyon fontos, hogy az EU alapokat a szabályoknak megfelelően használják fel korrekt gazdálkodás keretében. Az ECOFIN tanács a 2016-os költségvetés végrehajtását február 20-án elfogadta, tehát elfogadta az ajánlásokat arra vonatkozóan, hogy megkapja a bizottság a mentesítést. Az ajánlásokban a tanács számos elemet kihangsúlyoz. A tanács véleménye szerint ezeket figyelembe kell venni, minden érintett szereplőnek késedelem nélkül. Egyrészt a tanács üdvözli azt, hogy először, mióta a szék 1994 óta elkezdett megfelelőségi nyilatkozatokat kiadni, most a kifizetések szabályosságáról és jogszerűségéről kiadott egy pozitív véleményt. Azt sajnálatosan a 3,5%-os hiba arány, azért a lényegességi küszöb 2%-a fölött van. A tanács szeretne, hogyha a pénzügyi gazdálkodási rendszerekben további javulás következne be, és a becsült hiba arány szakpolitikai területeken javulna. Mit is értünk el eddig? A tanács elismeréssel nyilatkozik a tagállamok er-, eredményeiről. Pozitív az is, hogy a második fejezetet nem érintették a 16-os változások, és a fejezetben nagyjából minden rendben van. Azért még van tennivaló. A tagállamokat és a bizottságot is felszólítja a tanács az ajánlások végrehajtására is. Kéri a tagállamokat arra, hogy továbbra is működjenek együtt a bizottsággal, és inkább a minőség javítására helyezik a hangsúlyt, mint a mennyiségre, amikor az első szinten végézek ellenőrzéseket. A tanács kihangsúlyozza azt, hogy az ellenőrzések költséggel járnak, hiszen nagyon komplex szakpolitikákról és programokról van itt szó. Ezért egyensúlyt kell teremteni a kockázatok, illetve az ellenőrzési költségek között, és inkább jobb, mint több ellenőrzésre van szükség. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a megelőzés mindig jobb, mint a korrekció, preventív intézkedéseket kell tenni a bizottságnak, azaz félbe kell szakítani, és fel kell függeszteni adott esetben a kifizetéseket, ha erre alapos indok van. A pénzügyi korrekciók és a visszaszerzésekkel kapcsolatos szigorú szabályokat pedig be kell tartani, hogy megvédjük az EU költségvetését. Ebben a kontextusban azt is meg kell említeni, hogy a tanács sajnálja, hogy nem minden érintett szereplő használta fel a rendelkezésre álló információt, hogy annak érdekében, hogy a hibákat jelentős mértékben javítani, javítani lehetett volna, és hogy közelítsünk, közelíthettünk volna a kétszázalékos lényegességi küszöbhöz. Ami a biztonság és az állampolgársági területet illeti, a tanács üdvözli, hogy most először a számvevőszék az éves jelentésében egy külön fejezetet szentelt ennek a szakpolitikai területnek. Az audit kiterjedt egy nagyobb területre, és ajánlásokat fogalmazott meg a számvevőszég a következő évre is. A tanács azt is kihangsúlyozza, hogy nőttek a e, kifizetések ezen a területen, különösen a migrációval összefüggő szakpolitikák kapcsán. Megérett az idő arra, hogy e, intenzívebbé váljon az audit ezen a területen. Azt szeretném javasolni a tisztelt képviselőknek, hogy hívja fel az önök bizottsága is e, arra a bizottságot, hogy alaposabban, behatóbban vizsgálja meg ezt a területet. A tagállamoknak az a számvevőszék által kimutatott hibákat pedig minél előbb ki kell küszöbölni a migráció és a biztonság területén. Pénzgazdálkodás és az EU támogatások kiszámíthatósága a következő terület. Kifizetési előirányzatok 2016-ban nőttek, és ezt a tanács tudomásul veszi. El kell ismerni, hogy várhatóan a jövő évek következő évben is nagyobb nyomás nehezedik majd a kifizetési előirányzatokra, ezért szabályok, szabályosan kell mindenképpen eljárni az előirányzat vállalatok kötelezettségvási előirányzatok kifizetésével kapcsolatban. Tanács felhívja a bizottságot arra, hogy továbbra is monitorozza, nyom figyelj, figyelj, kövesse figyelemmel az előirányzatok végrehajtását. Nagyobb figyelmet kell szentelni az EU költségvetés kitettségének, ami a hosszú távú jogi kötelezettségekkel függ össze és a tanács felhívja a bizottságot, hogy nagy figyelemmel kövesse a fejleményeket és az azokkal kapcsolatos pénzügyi kockázatokat. Végül a tanács felhívja a bizottságot az egyszerűség és az elszámoltatóság fontos szempontjaira a teljes költségvetés összefüggésben. Végül még egy terület a teljesítmény. Az eredmények elérésének nagyon fontos eleme a egy szűkös források esetén a fegyelmezett pénzgazdálkodás. A tanács vélemény szerint a teljesítmény nagyon fontos, értékelni kell minden évben az EU alapok elköltésének hatékonyságát. Ezért egyre inkább a teljesítményre kell helyezni majd a hangsúlyt a jövő évek jelentéseiben. Áramvonalasítani kell a jelentés készítést és így módon lehet biztosítani a koherenciát a programnyilatkozat javaslatokban lévő megállapításokkal kapcsolatban, illetve a bizottság különböző igazgatóságai között javítani kell a teljesítményre vonatkozó beszámolókat, jelentéseket, növelni kell a transzparenciát, az olvashatóságot, és felhasználó barátabbak kell, hogy legyenek ezek a jelentések, hogy jobban meg lehessen ítélni és értékelni lehessen a múltbeli teljesítményt. Nem csak pozitív példákat kell, hogy tartalmaznak a jelentések, hanem azt is, hogy mik a legnagyobb kihívások, illetve akadályok. A tanács kihangsúlyozza, hogy a teljesítmény keret kialakításakor figyelembe kell venni a költség haszonelemzéseket, megfelelő teljesítmény indikátorokat kell felállítani, el kell kerülni a plusz vagy felesleges adminisztratív terheket Hölgyeim és Uraim! Mielőtt befejezem, meg kell állapítani, hogy nem csalás miatt következik be legtöbb esetben a hiba arány növekedése minden intézménynek és érintetnek azért nagyon nagy gondossággal kell kezelni az EU támogatásokat. A finanszírozási követelményeket be kell tartani, hiszen ha eh, nem hatékonyan vagy eredményesen használjuk fel a támogatásokat, akkor eh, nem eh, tudjuk megfogalmazni ezt a világos üzenetet az EU adófizető polgárai számára, hogy hatékonyan és elszámoltató módon történik az EU alapok felhasználása. Elnök, köszönöm Petra asszony, köszönöm ezt a bevezetőt. Jelen esetben hárman, Csekovszki,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 Normál esetben a koordinátor kapja meg először a szót, de örülök elnök úr, hogy most ezt nekem adta meg. Az előadásában elmondtam, hogy a célok és az indikátorok eh, száma eh, egyre nagyobb. De itt eh, a szakbizottságban az a problémánk, hogy talán túl sok a program, és ezek között túl kevés valóban hatékony. Inkább jobb lenne a kevésebb program, amit a hatékonyabban tudnánk ellenőrizni. A zöldítése kapcsolatban volt egy külön jelentése a szabvevőszéknek. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy egyáltalán nem, a kíván, nem sikerült a kívánt eredményeket elérni. Ezért nagyon üdvözölnénk azt, hogyha a tanács sokkal többet gondolkozna ezeken a kérdéseken, és amikor a tanács és jó lenne, hogyha a tanács nagyobb támogatást adna az Európai Parlamentnek. Ha valami nem, nem működik, azzal racionálisan kell foglalkozni, meg kell változtatni, nem szabad, hogy minden akkor menjen tovább ugyanúgy. Beszélt eh, a hibarányról és az indikátorokról. Számomra a hibarány nem is annyira fontos. Túl sokat beszélünk a hiba arányról, de hát mi is tulajdonképpen ez a hiba arány. Ez attól függ, hogy az adott eh, tagállam készen áll-e arra, hogy jelentse a hibát eh, Brüsszelnek. Hogyha mondjuk Bulgáriában születik egy döntés arról, hogy nagyon jó képet, pozitív képet szeretnének mutatni önmagukra, akkor egyszerűen nem jelentik a hibát, és akkor Brüsszelnek nem jut tudomására az, hogy esetleg milyen hibákat követtek el Bulgáriában. Ezért tulajdonképpen mindig az adott tagállam hozzáállásán múlik, hogy mekkora lesz a hiba arány. Vannak olyan államok, amelyeknek nagyon nagy problémáik vannak európai projektekkel, annak ellenére, hogy sokkal alacsonyabb a hiba arányuk, mint mondjuk Csehországnak, Bulgáriának, vagy akár Romániának. Ezért egységes megközelítése van szükség ezzel a témával kapcsolatban. És annak is nagyon örülnék, hogyha Bulgáriahez hozzájárulna a miniszterelnök erre ígéretet is tett. Tehát, hogyha Bulgária hozzájárulna ahhoz, hogy racionálisabban és hatékonyabban tudjunk valamennyien dolgozni. Ez nagyon hasznos lenne. Az eh, EU az EU-ban vannak országok, elsősorban az úgynevezett erős országok, amelyek azt mondják, hogy többek kellene foglalkozunk a csalásokkal. Vannak például az Olafnak jelentései, és mindig az a vita tárgya, hogy közzé tegyük-e az ilyen jelentéseket, vagy sem. Csehországban is volt egy ilyen eset, hogy a választások előtt, vagy a választások után e, publikáljunk egy Olaf jelentést. Szerintem ezzel máshogy kellene foglalkozni foglalkozni. Ne azt nézzük, hogy vannak választások egy adott országban, hanem valóban egy egységes megközelítést kell alkalmaznunk, és igenis közé kell tenni ezeket a jelentéseket. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Mi nagyon transzparensek vagyunk, sokszor bírálunk, de ez a munkánk nagyon fontos része, de ezzel együtt szeretnénk önnel nagyon jól együttműködni. Szávama úr, egy kicsit csúszott a fordítás. Köszönöm szépen. És köszönöm, már önmagában nagyon sokat jelent. És emellett még azt is elmondanám, hogy ez nem kellene olyan nagyon kivételes esemény legyen. Én inkább azt szeretném, hogyha ez sokkal rendszeresebben valósulna meg a bolgár elnökség alatt. Fontos ez számunkra, és nagyon komolyan vesszük ezt a fajta gyakorlatot és mi valóban a kockázat alapúságot fontosnak gondoljuk, a mennyiséggel szemben inkább a minőséget és a jobb végrehajthatóságot, illetve a javítások átláthatóság egyszerűsítés. Tehát ezek azok a gondolatok, amelyek minket... És elmondjam azt, hogy lehet, hogy akadémiai értelemben nem a leghelyesebb időpont, de mégsem tudom most ezt megállni mert szerintem mindenki arra gondol jelenleg, hogy az MFF hogyan fog majd alakulni a Brexit utáni időszakban. Tulajdonképp, hogy hogyan látja a tanács álláspontját, és most meg tényleg elmondhatja az igazat, hadd fogalmazzak a következőképpen. Amennyiben nincsen ténylegesen egyfajta nyitottság arra vonatkozólag, hogy nézzünk elébe. Saját források, van-e ezzel kapcsolatban nyitottság? És ha nincs, akkor tudniuk kell azt is, hogy az Unió olyan óriási a Brexit utáni MFF tekintetében. Mi nagyon egységesek vagyunk ebben. A Szakbizottságban a múlt héten is szavaztunk már erről, és márciusban kerül ez majd a Strasburgi plenárison szavazásra ez az anyag. Úgyhogy számunkra nagyon fontos lenne az öngondolatai. Köszönöm szépen. Nagyon fontos kérdés az MFF-hez, valamennyiünket érint. Kampel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az elmondott gondolatokat. Én az Európai Fejlesztési Alap mentesítéséért felelős előadóként lánya 1,7%-os volt, ami így, tehát a 2% alatt maradt, és ez örvendetes. És a megbízhatósági nyilatkozat is azt mondja ki, hogy jogszerű, célszerű volt a források felhasználása. Ezért én is csak aláhúzni tudom azokat a állításokat, amelyeket itt hallottunk, vagyis, hogy továbbra is érdemes odafigyelni arra, hogy az európai pénzek hozzáadott értéket teremtsenek, hogy a jogszabályalkotás úgynevezett jobb szabályozás kritériumainak megfeleljen, a better regulationnek, és az árnyék előadóimmal közösen mi a fejlesztési alapra vonatkozó ö, ö, véleményüket mi elfogadjuk, és örülünk, hogy alapvetően egyetértünk, amit pedig újdonságként mondtak el, azt be fogjuk venni a jelentésünkbe. Köszönöm szépen. Novákov képviselő a következő. Köszönöm szépen munkához ezzel a nagyon nehéz dossziéval kapcsolatban. Szárvámá úrral egyetértek abban, hogy hát itt két hónap múlva az MFF-re vonatkozó javaslattal érkezik az a nehéz időszak majd, amely mentesítéssel kapcsolatban ugye kimondhatjuk azt, hogy ennek még nagyobb a hatása. Le kell vonnunk a következtetéseket mindenből, vagyis a lehető legjobb szabályokra van szükség arra vonatkozólag, hogy a Single Rule Bookról vagy a Simplified Cost Options kérdéséről mit gondol, hogy csökkentsük a jelenlegi hiba százalékot, főként a kohéziós politika területén. Köszönöm szépen. Magam részéről is köszönöm Petrova miniszterhelyettes asszonynak az elmondottakat, hogy eljött ma hozzánk. Én a bizottság mentesítésért vagyok felelős. Az ön által elmondott pozitív vélemény mi is osztjuk nagy részt. Ugyanakkor múlt héten két pénzügyminiszter is megkeresett minket Svédországból és Hollandiából, akik utólag elmondták, hogy ők a tanácsi szavazás összeredményétől eltérő szavazatot adtak le, és ezt meg is indokolják. Szerintük még mindig túl magas a hiba arány, bár már évek óta csökkenő, és ezt ők is elismerik. És ők azt szeretnék, hogy teljesítményorientáltabb legyen a mentesítés, ezzel is viszont egyet tudunk érteni. Ön hogy látja ezt a dilemmát? És különösen a két tagállam utólagos akcióját, ami szerinte burkoltan a strukturális alapok elleni támadás. Mert ezt nem konkrétan a mentesítés kapcsán mondták el, hanem külön véleményben, és bizonyos értelemben, amit mondanak, az valóban a mezőgazdasági politikára is vonatkoztatható. Tény, hogy vannak megmaradt pénzek mind az agrár, mind a strukturális politikában, és súlyos késedelmek késésekkel történtek adott esetben a kifizetések és a programok is késedelemmel valósultak meg. Tehát az operatív programokban szereplő célokat, hogyha el akarjuk érni, akkor itt azért valamit reformálni kell. Ugyanakkor a 2016-os évre és az utána következő időszakra vonatkozóan most úgyis egy általánosabb vita is zajlik a hosszú távú költségvetési tervezés kapcsán, és hát az nem ismeretlen, nem szokatlan, hogy a politikusok több pénzt szeretnének, mint amennyi van, de ebben a dilemmában nagyon nem örülnénk, hogyha pont a kohéziós politika húzná a rövidebbet. Ez nem lehet senkinek sem az érdeke, mert a kohéziós politika egy azon kevés pillér közül, amely hát kifejezetten az európai jelleget domborítja ki, a szolidaritást, a vidékfejlesztést, és ha itt a hiba arány 2% ará csökkent, akkor igazán nem érheti súlyos kritika az ágazatot, még akkor is sem, vagy még akkor is, hogyha vannak helyileg gondok, de hát egyes kelet-európai államoknak ez egy életmentő omen, úgy érzem, és ön hogy látja ezt, ezt szeretném megtudni. Köszönöm, Celler úr. Én magam is, magamat is felírtam a hozzászólók listájára. Petrova asszony, van néhány kérdésem és néhány észrevételem is. Rutinszerűen foglalkozik az ilyen kérdésekkel. A következő különböző szövegek az agynükségek mentesítésére vonatkozóan sablonok, amelyeket ki. Mi, amikor beszéltünk az ügynökségekkel, különböző dolgokat mondtak el. Az EASO például egy nagyon fontos ügynökség közbeszerzéssel kapcsolatban, vagy, vagy más ügyekben. Tehát hogyan dolgoznak önök? Ez egy, ez egy rutin, vagy pedig tényleg komolyan foglalt parlament, a tanács hogyan tudjuk segíteni a mentesítésben, illetve a tanács mentesítését megjelentéstevője. Írtunk egy non-papert erről, amelyben felvázoltuk a tanács és a parlament közötti különböző kapcsolatokat és interakciókat. Most az, hogy a dokumentumokat átadtuk, és a politikai frakció, hogy az idei mentesítés normál módon mehetne végbe, de ez még mindig nem történt meg. Ön belerált abba, hogy, hogy milyen az időzítés, tanács, mikor fog ezzel a parlamenti non-paperrel foglalkozni, jól együttműködni? Megnéztem a bizottsági mentesítésre vonatkozó dokumentumot, és kapcsolódnék ahhoz, amit Szeller úr mondott. Az egyik dokumentumban Svédország és Hollandia valóban kritikus két oldalt egészítették ki az önök haján. Lehetnek elégedettek azzal, hogy a hiba arány csak marginálisan javult. Hogyha ehhez hozzátesszük a számvevőszék jelentését, éves jelentését, ugye a ház, a számvevőszékben három-négy éve mindig azt mondja, hogy a hibarányok nagy részét a mok tudhattak volna ezekről a hibákról, és ők is felelősek azért, hogyha túl magas a hibarány. A kérdésem az, hogy a tanácsban mikor lesz már végre egy vita a pénzügyminiszterek között, hogy elérjék azt, hogy a mindennapi gyakorlat olyan legyen, hogy a miniszterről egy igazi vita a tanácsban. És végül az Európai Parlamentben most zajlik a egy próbálkozás, hogy felgyorsítsuk a mentesítést. Most az N plusz 2-ben folyik a munka, tehát a következő próbálkozás, hogy felgyorsítsuk a mentesítést. Most az N plusz 2-ben folyik a munka, tehát a következő gyorsabb és hatékonyabb. Itt a KONT szakbizottságban lefolytattunk erről egy vitát, jeleztük ezt a szándékot a számvevőszéknek is, hiszen fogják kiadni. Régebben ez általában novemberben eh, került ki, most eh, szeptemberben meg lesz már a jelentés. Megpróbál a számvevőszék november helyett már októberben kijönni vízens jelentésekkel. Mi azt kérjük, a mi szakbizottságunk azt kéri a tanácstól, hogy önök is részt vesznek, vagy részt tudnának venni ebben az előfeszítésben, hogy N plusz egy struktúrában jelenleg nem kíván más kérdést feltenni, akkor Petrova asszony, kérem, hogy mondja el a véleményét, és válaszoljon a kérdésekre. Thank you. Uh, first, thank you for your interest. Köszönöm szépen az érdeklődést, és a sok egyébként nem egyszerű kérdést. Megpróbálok ezekre mindegyikre változékos küszöbértéken bőven túlmegyünk, de mindkét esetben, hogyha levesszük, vagy leszámítjuk a közvetlen kifizetéseket, igaz ez. Azt is tudjuk, hogy ezeken a területeken azért az elmúlt évek során tapasztalható valamiféle javulás, tehát ezt is figyelembe kell vennünk. A tanács tudja azt, hogy a tagállami hatóságok, illetékes hatóságok nagyon nehezen tudnak eljárásokat is áramvonalasítani kell, de néha ez tényleg nagyon nagy nehézségekhez vezet. Ami az egyszerűsítést illet, tehát itt tényleg a szabályok nehezek, és lehet itt csökkenteni a különböző kockázati tényezőket. Egy, ezt nem hiszem, hogy mennyire tényeken alapul. Tudom, de azért ő mégiscsak látja a nagy, nagy számokat. Látja azt, hogy hol vannak a hibaszázalékok, vagy hol milyen hibaszázalékokat tapasztalnak. Én gyakorlatilag, amikor megvizsgálom azt, hogy bizonyos tagállamban milyen problémák vannak, és ezt összehasonlítjuk azzal, hogy milyen hiba százalékokat jelentenek, ez néha egészen nevetséges. Mert tényleg nagyok a különbségek, és lehet, hogy önnek is meg kell ezt jobban vizsgálnia, lehet ezen esetleg vála, változtatni, vagy pedig lehet megoldásokat is keresni. Köszönöm szépen! Na nézzük akkor a teljesítményeket és az eredményeket. Én azt hiszem, hogy ez a kérdés kapcsolódott egy másik kérdéshez is, amely inkább a teljesítményre való a fókuszálást a hibákkal szemben preferálja. Az Európai Unió költségvetésének megvizsgálása során kiderül az, hogy az értékelések során a, több ér, a jelenlegi éves pénzügyi kereten belül milyen adatok mutathatók ki. Az ajánlások a tanács részéről arra vonatkoznak, hogy a pénzügyi jelentéseket össze kell hangolni, és kiegyensúlyozott gyakorlatra van szükség. Indikátorokon keresztül lehet a megfelelő adatokat összehasonlítani, de el kell kerülni a túlzott administratív terheket is. Megfelelő szintű hibaszázalékra van szükség, és jól teljesítő projektekre. Ami a következő kérdést illeti, a következő pénzügyi keretre vonatkozott ez a kérdés, amint önök is tudják egyenőre, a bizottságtól sem kaptunk semmilyen javaslatot, pedig ez lesz az alapja a mi, hogy május másodikán mivel áll elő az Európai Bizottság, és utána minél gyorsabban kívánunk majd előre lépni, hogy a folyamatot felgyorsítsuk. Azért is tesszük majd ezt, hogy az osztrák elnökség könnyebben tudjon majd meg. Semmit sem hallhatunk öntől? Tehát egy milliméternyi információt sem? Engem igaziból csak az érdekelt, hogy semmit nem akar akkor elárulni? Még egy ilyen egészen icike-picike kis információt sem? Hát a nemzeti pozíció Az állam és kormányfők által meghatározott úton szerintünk fontos először a politikai prioritásokat kidolgozni, és megvizsgálni azt, hogy hogyan lehet mindezt összeegyeztetni az európai költségvetéssel. És aztán természetesen majd a költségvetési sorokról külön-külön lehet beszélni. Lehet, hogy másként kellett volna megfogalmaznom a kérdésemet. Ön az elnökség tagjaként úgy gondolja-e, hogy először az igazi prioritásokról kell beszélni, arról, hogy az Európai Uniónak mit kell tennie, és csak ez után fognak arról beszélni, hogy mindez mennyibe fog kerülni? Azt, hogy egy tagállam még ki is lép. Tehát, hogy először tényleg azzal kellene kezdeni, ez a legfontosabb az önök számára, hogy megfontosabbak. Én pénzügyminisztériumi háttérrel rendelkezem, és hát vannak mindig költségvetési megszorítások, tehát a prioritásokat ezeknek az alapján kell valahogy kidolgoznunk. Hans azt javasolta nekem, hogy a negatív prioritásokról is essen szó. Tehát igen, a prioritások tényleg fontosak, de mindezt csak úgy tudjuk megvitatni, hogyha a költségvetés kereteit is figyelembe vesszük. Volt, és az erről szóló híreket olvasván Ugye azt látjuk, hogy prioritásokról volt szó, és nem pénzekről egyelőre, de a prioritások tekintetében homlok egyenes. Milyen pénzügyi költségvetési lehetőségek vannak egyáltalán prioritások meg támogatására, ha lesznek egyáltalán ilyenek? Az EU költségvetésnek a nagyobbik részét most már a tagállamok befizetéseiből, vagy a bizottság javaslatára ennél kicsit többre is hajlandók lesznek a tagállamok, ha már annyi szép prioritást megfogalmaztak a jövőre nézvést. Mert nem lehet új feladatokat kitűzni, tanácsülés nem sok reményt keltett bennem. Úgy érzem, hogy Bulgáriának ez inkább csak hát teher a vállán, hogy pont most kell az elnökséget ellátnia, és megpróbálják hibekkelni talán ezt a hat hónap átumban és bizottsági mandátum időszak alatt megállapodás születne a jövőről. Ha ez nem születik meg, akkor új parlament lesz, új bizottság lesz, és mire az aztán cselekvőképessé válik, 2021-et fogunk írni. A bizottság azt ígérte, hogy még májusban előjön a tervezetével, ez még a bolgár elnökség alatt lesz, és ezért a bolgár elnökség nem úszhatja meg azt, hogy ezzel foglalkozzon, és cselekvő képes legyen maga is, és tegye a tagállamokat. Valamilyen kompromisszumot segítsen kiizzadni a tagállamok között. Hogy a prioritások mellé pénze kerüljenek. Nem olyan bonyolult ez, meg kell határozni, mennyi jusson mezőgazdaságra, kohéziós politikára, strukturális politikára, migrációra, állítólag ennek külön sor lesz, és a fejlesztési politikára, meg a kutatásra. Ezt az öt kérdést kell megválaszolni. De ezt nem lenne jó végtelenségig görgetni magunk előtt, mert határidőink vannak. Legkésőbb jövő áprilisra meg kéne lennie a több éves pénzügyi tervnek. Um, thank you again for, for this intervention. Um, indeed, our presidency is the first on the road. Köszönöm szépen. Az elnökségünk, a trio elnökség eh, első tagjaként Szeretnénk, hogyha egy ambíciózus MFF születne, és sikerül, sikerülne a jelenlegi parlamenti ciklusban, még a választások előtt lezárni az MFF-ről a tárgyalásokat. Az elnökségünk végéig azonban mi csak annyit tudunk tenni, hogy kicsit áramvonalasítjuk a munkát. Az osztrák elnökség kezdi majd meg a valódi tárgyalásokat, az érdemi eszmecseréket. Mi nagyon intenzíven tárgyalunk az osztrák és a román elnökségi kollégáinkkal, már most nagyon szoros közöttünk a kapcsolat. És hogy mit tartunk reálisnak. Hát ugye lehetünk nagyon ambiciózusak, de hogyha a többi ország nem jön velünk együtt, akkor egy jó egyensúlyt kell találnunk. Mit tehetünk tehát? Másfél hónap áll még rendelkezésre az elnökségünkből, amíg meg a költségvetéssel kapcsolatban az első volt a prioritások, a másik a plafon az MFF számára. A harmadik pedig, hogy mi a megfelelő időzítés, hogy legyenek a határidők. Véleménykülönbségek voltak, de védelem kérdése, a kohéziós politika, a mezőgazdasági politika a csökkentések ellenére is azért még lehet, hogy magasabb kiadásokat fog eredményezni meg kell vitatni, tehát párhuzamosan ezeket erről vitatkozni. Több, többi kérdés esetleg ugye Kapelasszony, Celler úr és az én kérdéseimre is tudna válaszolni? Csak nyugodtan van ideje. Celler úr, ön és Hollandi egy közös nyilatkozatban arra mutattak rá, hogy üdvözlik azt, hogy a hibarány folyamatosan csökkent, de szerintük nem kielégítő mértékben és egyetértenek az ajánlásokkal. Joga van, de általában a tanács többség a szavazással fogadja el a tanácsi ajánlást. De nem volt olyan vita, amikor más tagállamok azt mondták volna, hogy nem értünk egyet, vagy csatlakozunk. Ezt a tanácsban nem volt igazából erány. Azután a korábbi eh, van szükség koordinációra. Először itt van a nemzeti eh, szint, azután a számvevőszék, eh, a számvevőszéki jelentésre adott reakciók, vita a tanácsban, és végül megszületnek az ajánlások. Ezért egy kicsit nehéz gyorsítani, de a tanácsnak megküldött non-paper, a parlamenti nem hivatalos anyag. Nos, ezt eh, a Korepernél, Koreperen ismertették, és a Koreper adott mandátumot a tanácsi munkacsoportoknak, hogy eh, vitassák meg ezt az anyagot, vizsgálják meg, hogy eh, milyen visszatérünk ezzel a parlamenthez. That's on, on, uh, on the, the... how much time will that take? Mennyi időre lesz ehhez szükség? Ezt nem tudom, hiszen még a munkacsoportokban zajlanak a viták erről. Itt az Olaf, jelent, Olaf vizsgálat az EASO-nál. talán abból a feltételezésből kellene kiindulnunk, hogy az Olaf talán abból a feltételezésből kellene kiindulnunk, hogy az Olaf vizsgálat még tart az ügynökségnél, nem lehet előbe menni konklúziókkal. Hogyha majd lezárultak a vizsgálatok, megszületnek a következtetések, akkor, a, akkor vizsgálja meg a tanács, hogy hogyan alakítja ki a véleményét a ügynökségekkel kapcsolatban, és lehet, hogy hát módosítani kell korábbi megfogalmazásokat, de most ezt még nem tudjuk előre megmondani. Az ügynökségekkel kapcsolatban a, pénz, a költségvetési rendelet határozza meg, hogy a számvevőszék jelentés és külön jelentések egyebek születnek feljegyeztük, amit mondott az alfal kapcsolatban, illetve az ügynökségekkel kapcsolatban. A tanács ilyen elvek mentén jár el, tehát ahogyan mondtam, most nem e, tudunk itt hivatalos vagy nem formális e, eljárás között különbséget tenni, tehát különböző ügynökségekkel kapcsolatban nincsenek külön eljárások. Kapelasszony az EDF-re kérdezett rá, és Novakov úrnak is volt egy kérdése, amire még nem válaszolt, és Celler úr meg szót kér. Celler úr. Miniszter helyettes asszony, tudom, hogy nem ön az a személy, akinek fel kellene tennem ezt a kérdést, hiszen tudom, hogy önnek pozitív, jó kapcsolata van a eh, parlamenttel, és a parlament együttdöntési jogához ön pozitívan áll hozzá, eh, akarja játszani, és ezt eh, itt a határidőkkel ezt nagyon jól meg tudja csinálni. 2019-ig, a parlamenti választásokig, ha nem lesz eredmény, utána hát hangon, önállóan szólaljon eh, fel, és a jövőbeni parlament is így fog eljárni. A tanács tagjai a saját jogait igenis érvényesíteni fogja, mint választott testület. Yes, thank you. Köszönöm szépen. A saját jogait igenis érvényesíteni fogja, mint választott testület. Yes, thank you. Köszönöm szépen. Tudomásul vesszük amit mondtak, és továbbítom az üzenetüket kollégáimnak, ami az eddig és ezért nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Thank you. So, probably final question on, uh, of Mr. Novakov. Novakov úr, hát ami a hiba arányt illeti, meg az egyszerűsítést, két dolgot párhuzamosan kell kezelni. Nem lehet Svédországnak, Hollandiának, az Egyesült Királyságnak külön én, én feltettem még egy kérdést arról, hogy a számvevőszék már néhány éve eh, készít egy éves jelentés. A tagállamok eh, tudhatják azt, hogy szabálytalanságok vagy eh, hibák történnek, mondja a számvevőszék. Ugye el tudná írni, hogy a 27 vagy 28 pénzügyminiszter vitát folytasson arról, hogy hogyan lehetne a adminisztráció, a tanállami minisztériumokon belül nagyobb felelősség teljesebben eljárást elérni, hogy figyelembe vegyék a számvevőszék jelentéseit a tagállamok. Ez a tagállamok jelentés tételére vonatkozó kérdés, és hogy a tanár... Ik kijk nog eventjes rond in de zaal. Er Kicsit körülnézek a teremben. Még egy valaki Celler úr kér szót és az fejlesztési alap a kotonú megállapodással párhuzamosan működött, az utóbbi 2020-ban. Az Európai Parlament már csak nagyságát tekintve is olyan, amit nem lenne szabad külön kezelni a folytatásának, esetleg a költségvetésbe való beemelésének új célokkal, pontosított célokkal válaszolni. Annyit tudok erről mondani, hogy a következő MFF tárgyalásoknak mindenképpen témája lesz a fejlesztési alapok sorsa, Annyit tudok egyelőre a bolgár nemzeti álláspont az, hogy mi ezt a költségvetésen kívül szeretnénk látni, és ami a Kotonú megállapodást és a tárgyalásokat Eh, Köszönöm szépen, ezzel lesz megismerkedni, megpróbált nagyon tisztességesen válaszolni. Az ilyen eszmecsere, gondolatcsere nagyon fontos, eh, hogy eh, a, beszéltem, de azért záró megjegyzésként néhány dolgot elmondanék. Szeretném megköszönni ezt a nagyon hatékony, hasznos a problémákat, és ezért a számvevőszéki jelentések tekintetében fogjuk kifejteni. Kedves parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és a következő hetekre vonatkozólag a Goed, dan gaan we naar het uh, volgende agendapunt. Dat is een speciaal verslag uh, van de Rekenkamer, waarvoor... Uh... Üdvözlöm az előadót Karin Kaldenbachot a következő napi rendi pont kapcsán. Ez a 16 per 2017-es számú európai számvevőszéki külön jelentés vidékfejlesztési programozásról, hogyan lehetne jobban az eredményekre koncentrálni a számvevőszék részéről a témáért Janusz Wojcikowski felelős, remélem, hogy jól tudtam kiejteni a nevét, azt javaslom, hogy ha a raportőre be, beleegyezik, hogy először hallgassuk meg a számvevőszék képviselőjét, és utána a jelentéstevőjé a szó. Wojcikowski úr parancsoljon. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you for... Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy jól ejtette ki a nevemet is. Köszönöm, és az Európai Számvevőszék nevében szeretném bemutatni a különjelentésünket a vidékfejlesztési témában egyszerűsítés és eredményközpontú megközelítés. Egy prezentációt szeretnék bemutatni, Jó, hát akkor megnézzük, hogy megvárjuk, amíg működik. Problem, sorry, if, if... Ha ez problémás, akkor elmondom csak szóban. De semmi gond, már működik. Köszönöm. Úgy látom, hogy most rendben van. Yeah, as you have, go to the sorry, I moment. You have to find the beginning. Okay. Ah. Okay, thank you. Let Köszönöm szépen. Önök is tudják, hogy a vidékfejlesztési eh, programozás rendkívül fontos része a közös eh, agrárpolitikának. Mi az Európai Unióban nagyjából egy 100 milliárd eurót költünk erre a területre egy 7 éves pénzügyi időszakban. Itt két pillérről van szó a közös agrárpolitikában, és azon belül a vidékfejlesztési politika nagyjából egy negyedét teszi ki a teljes agrárbüdzsének. Nagyjából 14 milliárdról beszélünk évente, összesen 58 milliárdot költünk évente az egész mezőgazdasági portfólióra, ennek egy része mm, közvetlen kifizetés, 4 milliót költünk piaci eszközökre, és 14 milliót vidékfejlesztési kérdésekre. Itt ezen a diagramon azt láthatjuk, hogy hogyan kívánjuk megosztani a büdzsét. Melyek a legfontosabb kezdem, kedvezményezettek, Franciaország természetesen, Olaszország 11%-kal, 11 és 11%-kal, aztán Németország következik 10%-kal, Lengyelország 9, Spanyolország 8. Ezek a legnagyobb kedvezményezettei a vidékfejlesztési programjainknak. Itt láthatjuk kiemelten azokat a területeket, amelyeket megvizsgáltunk auditunk során. 118 RDP-t számlálhatunk az Európai Unióban. Ugye itt tagállami megközelítésben szervezzük ezt az egész kérdéskört Lengyelországban, Romániában és Görögországban is ez így van, de van, ahol regionális a megközelítés, Olaszországban, Spanyolországban vagy, vagy Németországban is. És mi természetesen Írország, Ausztria, Görögország, Vallónia régiója, Vádenbürtemberg, Németországban egész Lengyelországot, aztán Kampánia megyét néztük meg Olaszországban. És ezt a bizottság belső audit szolgálatával közösen valósítottuk meg a Dán projektet. Nézzük meg először azt, hogy melyek voltak a kérdések, amelyeket feltettünk az auditban. A legfontosabb kérdés úgy nézett ki, hogy vajon a teljesítmény eh, összpont, központúság a jogi keretekben felismerhető-e, és hogy ez hogyan eh, járul hozzá egy jobb eh, eredmény megvalósulásához, illetve megvizsgáltuk azt is, hogy hogyan kezelte az Európai Bizottság a teljes folyamatot vagy eljárást. Melyek a legfontosabb végkövetkeztetéseink? Nos, hát a jelentésben hivatalosan a következőket szögezzük le. Az rdp nagyon sokszor túl komplexek, túl hosszúak, vagy túl általánosak voltak. A programozási eljárás túl hosszadalmas, és az rdp nem kellőképpen az eredményekre összpontosítanak. Egy kicsit talán kevésbé hivataloskodva a következőket tudom még hozzáfűzni. 4L-ben foglalnám ezt össze. Túl, túl nagy, large struktúrákról beszélhetünk, túl hosszúak, long, tehát túl hosszú volt a programozás, túl későn fogadták el, ez a létszóhoz kapcsolódik, és, és nem elégségesen összpontosítottak az eredményekre. Miért mondom azt, hogy túl nagyok voltak? Hát nézzük meg itt ezeket a képeket, de nem is ezt gondoltam. Igen. Ezen a diagramon azt láthatjuk, hogy ebben a táblázatban azt láthatjuk, hogy mekkorák az RDP-k. Itt láthatjuk teljesen egyértelműen azt, hogy a 2007-2013 közötti időszakban az átlagos mérete az RD-piknek 459 oldal volt. A leghosszabb akkor Baden-Württembergben született, ez több mint 700 oldalas volt, a legrövidebb egy, ausz, egy osztrák példa volt, ez nagyjából ez 370 oldalas volt. Nézzük most a 2014-2020-as időszakot. Most itt az RDP átlagos mérete már 781 oldal volt. Ez már az átlagos méret. Görögországban több mint 1000 oldalas is született, és csak Írországban volt rövidebb ennél 456 ö, oldal. Általában elmondható az, hogy az RDP-k sokkal hosszabbak, mint korábban voltak. A mi véleményünk szerint ezek a dokumentumok túl komplexek, túl hosszúak, és az Európai Bizottság egyszerűen túl sokat kíván az EU a tagállamoktól. Nagyon sokat beszéltünk már a közös agrárpolitikáról. Én már régóta vagyok parlamenti képviselő, és emlékszem arra, hogy az Agriban és más szakbizottságokban is már sokszor beszéltünk arról, hogy sokkal rövidebb, tehát egyszerűbb megoldásokra van szükség, egyszerűsíteni kell, és a Kopa Kodzsaka is kimondta azt, hogy az egyszerűsítésre mindenképpen szükség van. Sajnos itt ez a cél nem valósult meg, mert inkább egyre bonyolultabb az egész vízékfejlesztési programozás. Nagyon nehézkes, nehezen értik a farmerek, lehet, hogy az érdekes az egyetemi kutatóknak, de a gazdáknak semmiképpen sem hasznos. Ez szerintem fontos leszögezni, és még azt is elmondanám, hogy az rdp túl hosszúak voltak, az egész folyamat, a programozás maga, tehát időben is túl hosszú volt. Nézzük most azt, hogy milyen hosszú volt ez az egész folyamat. Az átlag idő egy év, közel egy év, 11,2 hónap. Voltak olyan RDP-k, amelyeket rövidebb idő alatt elkészítettek, volt, ahol viszont még akár hosszabb is volt mindez. túl hosszú. Túl sok időt vesztegetünk el erre. A következő pedig arra vonatkozik, hogy túl későn fogadták el ezeket az RDP dokumentumokat. Önmagában szerintem már az is jó, hogy erről egyáltalán beszélni tudunk, mert hogyha összehasonlítjuk a 2004 és 11 közötti időszakkal, hát ugye idő arányosan a következő kap politikáról való tárgyalások kezdetével ez a két időpont esik egybe. Felül azt látjuk, hogy mi volt a helyzet 2007 és 2013 között. Az első javaslat az Európai Bizottság részéről 2004. júliusában született meg, a tanácsi rendelet pedig 2005-ben született meg. 2006-ban implementálták, illetve az implementációs rendeleteket elfogadták. 2007-ben kezdődött az új pénzügyi időszak, és eddigre minden készen állt. Most ez máshogy néz ki. 2011-ben született meg az első javaslat, 2011. októberében pontosabban szólva, a rendelet a parlament és a tanács részéről 2013 végén került elfogadásra, december, illetve november 20-án, illetve december 17-én, és 2011-ben fogadták el az implementációs rendeletet, tehát sokkal később, mint korábban. A következő képen pedig azt láthatjuk, hogy mindennek a helyzetnek milyen gyakorlati következményei lettek. Hogyan is a csak 21 százalékos. 79 százalék az még sehol nem tart. Azán az abszorció 29 százalékon állt. Ez egy átlagos szám egyébként. A következő az új vidékfejlesztési politika megérkezik, az biztos, hogy már 2019 jól célzott mezőgazdasági és környezetvédelmi sémákra van szükség. Hát én azt gondolom, hogy ezek túl általános célok. Célzottabb megfogalmazásokra van szükség, a vidékfony ajánlásunkra. Az egyik legfontosabb ebből a következő. Azt javasoljuk, hogy a bizottság, a tanács és a parlament gondolják végzítani, és ezt előre végig kellene gondolni még a hosszú távú a költségvetése. A beszámolót most a raportőrnek szeretnék lehetőséget adni arra, hogy reagáljon. Többen kértek szót, a két árnyék előadót, Novakov és Flanagan urakat jegyeztem fel, azután Egnyi úr is, és Agéra asszony szépen, aki minden bizonyal felvet majd olyan kérdés, felvetett kérdésekre szeretne majd válaszolni. Talán Kaldemach asszony után adom meg majd neki a szót, hogy tudja rögtön reagálni a felvetésekre. Most Kaldemach asszony. Azt javaslom, hogy akkor folytassuk le a vitát. Mudjucsev úrnak adom meg először a szót, és ő reagálhat majd a számvevőszéki beszámolóra. Tehát először a bizottság, és utána térünk rá az eszmecserére. Mudjucsev úr. A vidékfejlesztés egyre fontosabbá válik az Unió sok polgára számára. Talán, ha megnézzük ezeknek a programoknak a jellegét, és hogy kik a kedvezményezettek, akkor látnunk kell, hogy ezek a kedvezményezett érintettek megértik a támogatások mögött meghúzódó filozófiát. Időnként, amikor az érintett régió képviselőjével találkozom, úgy tűnik nekem, hogy a legtöbben inkább elmennének a bankba, felvennének egy kölcsönt, aztán azt visszafizetnék kamatosul, ahelyett, hogy itt különböző tanácsadókkal foglalkozzanak, és egy ilyen nagyon eh, fáradtságos, nehézkes procedúrán menjenek keresztül. Van a kedvezményezetteknek egy nagy csoportja, akik nem értik, hogy hogyan működik a vidékfejlesztés finanszírozása. Talán inkább el kéne magyarázni nekik ezt, vagy, vagy meg kellene változtatni, hogy ne legyen ilyen bonyolult. Nem akarok nagyon kritikus hangot megütni, de azt hiszem, most jött el a pillanat ahhoz, hogy levonjuk a következtetést a jelenlegi programozási időszakból, és reménykedjünk abban, hogy következő alkalommal sikerül majd elég forrás biztosítani a kohézió, illetve különösen a vidékfejlesztés számára, mégpedig olyan módon, hogy minden kedvezményezett váljon az Unió nagykövetévé, ezeknek a programoknak a nagykövetévé mert ha ez nem így lesz, akkor senki nem lesz elégedett. Semmi, akik szerintem a kedvezményezettek legjobb barátai vagyunk. Se a kedvezményezettek, se a bizottság nem lesznek elégedettek. Ezért azt hiszem, hogy itt eljött az idő, nem egy revolúcióra, hanem az evolúcióra, amikor a e, vidékfejlesztési programozásról beszélünk majd a 2020 és 27 közötti időszakban. Szeretnék gratulálni tisztelt számvevőszéki tagnak, kitűnő jelentéshez, és szerintem ezt a lehető legjobban kell felhasználnunk. Végül, de nem utolsó sorban, nagyon fontos a kommunikáció, ismertetni kell ezt a különjelentést, el kell mondani, hogy mik az eredmények eddig, mert ez néha elég bonyolult. De azért szerintem komoly eredményeket értünk el, és ezekre a sikerekre rá kell világítanunk. Köszönöm szépen, Flanagan képviselő. Köszönöm. Ugye az információ hatalom, szokás mondani, és ezt az információban rejlő hatalmat felhasználhatjuk arra, amikor a következő KRAP programot kialakítjuk. Itt nézem az abszorciós rátákat, különösen Írország a saját hanem esetében, hogy 52%-ról hogyan mentünk le 38%-os abszorciós rátára. Ez azért meglepő, itt azon lepődtem meg, hogy nem ment még lejjebb, ugyanis nagyon komplex programok felől mozdultunk el még sokkal komplexebb programok felé. Érdekelne, tehát ez az 52-38 százalékhez hasonló kimutatás, a 38 százalék Írországra vonatkozó abszorpciós ráta, de ezt le kellene bontani gazdákra. Ugye a régi rendszer is nagyon komplex volt, és az emberek panaszkodtak róla, hogy túl bonyolult, de mégis a végén azért kaptak valamennyi pénzt. De most az új rendszerben ez nem csak hogy komplex, de az ilyen bonyolultság miatt a végül is alig kapnak valamit a gazdák kézbe. És már egyébként is sok nehézséggel küzdenek a gazdák. Hogyha ezzel a rendszerrel kell dolgozniuk, akkor a fejfelsőn kívül semmit nem fognak kapni, és a kérdésem az, hogy nem tudnánk ebből már tanulni végre. Az előző programokban az emberek még inkább hajlandók voltak részt venni, mert azt hitték, hogy a végén a pénz náluk is landol, és ezt miért kellett megváltoztatni? ami a teljesítmény alapú programokat és a nemzeti célkitűzéseket illeti, hát ez egy jó elgondolás, de egy, lehet, hogy egy tagállam egy nevetségesen alacsony célkitűzést tűz ki, és akkor azt mondja, hogy hú, hát meg messze túlszárnyaltuk a célkitűzést. Tehát ezzel, ezzel is tisztába kell lennünk, hogy ezt az új rendszert. Néhány megjegyzésem. Én ugye brit vagyok, és hát látnom kell azt, hogy Wojciechowski nem költenek el. Ugye ez a számvevőszék jelentése, és azt mondják, hogy szinte a, ott van a maradvány, és ezt át lehet vinni a következő évre, de E, hogyha a mezőgazdaságban ennyi pénzt adnak, akkor máshol igazgatásban dolgozók e, kapnak nagyon nagy fizetést. E, ez lehet, hogy aránytalan. Ugye ott van ezek, ezek a fiatal egyetemen friss, egy összefüggés, hát nézze meg, Holucsev úr a bizottságnál ugyanilyen ritka hajjal rendelkezik, talán is van összefüggés. Agér Garcia következik. Köszönöm szépen és nagyon örülök annak, hogy meghívtak, bár nem vagyok a költségvetési ellenőrzési szakbizottsági tag, hanem az Agriban dolgozom, de nagyon fontos volt számomra ez a meghívás. Lenne egy kérdésem, vagy nem is egy, néhány kérdésem. Száma az abszorciós ráta hogyan is halad? Ugye láthatjuk, hogy Spanyolország esetében ez 13%-ot mutat, azért ez nagyon gyengéske. Nem egy kérdésem a bizottság felé. E, ami az én hazámban ez így van. 18 különböző ö, programról beszélünk, mert van egy állami program, hogy ez hozzájárul-e ahhoz, hogy jobb vagy rosszabb a szabszorciós kapacitás. Nos, hát ugye ez egy olyan kérdés, ami az állam berendezkedéséből. Miután egy kicsit későn érkeztem, nem tudom, lehet, hogy már volt erről szó, akkor ellenérzést kérek, de azért szeretném megkérdezni azt is, hogy ugye a társfinanszírozott országokban, adott régiókban, amelyek hát nem mindig azonosak, vannak gazdagabb országok vagy régiók, és vannak szegényebbek, ahol nem voltak ennek biztosan hatása lehetett. Én úgy gondolom, hogy ezen évek során a válság azért rányomta a bélyegét mindenre, én a szírozás nem jelent problémát. Fontos lenne az, hogy az európai költségvetés az tényleg egyelőképpen rossz a, a programunkban is megmutatkozik a válságnak a nyoma, a hatása. És egy utolsó gondolat még nagyon röviden pénzügyi keretről beszélünk. A 2014-es reform a kettőjúsban változások következzenek be. Én nem gondolom azt, hogy a parlament részéről ilyen hamar lehetne egyáltalán lépni, sem formailag, sem pedig nem egy új, jobb agrárpolitika kialakítása húzódik meg mögöttük. Mindezt ön a számvevőszék részét, mi erről a véleménye a számvevőszéknek. Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, és a... a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságba, ez gazdagítja a vitát, más témákról is tudunk beszélni. Elhangzottak a két. Először a bizottságé a szó. Köszönöm szépen kérdéssel. Itt megint csak a szakpolitikák komplexitásáról beszélt, hogy ez, ez túl bonyolult, a gazdák, a kedve. Hogyha, ugye, ugye említették a szaktanácsadói szolgálatot is, hogyha egy ilyen szaktanácsadói szolgálat jól működik, akkor sokkal könnyebb eh, a gazdák számára, hogy eh, jó, megkapják a szükséges tanácsot, és azután eh, elmenjenek egy bankba kölcsönél. Csak törekszik az egyszerűsítésre, és a jövőben a tagállamok döntenek majd arról, hogy mi legyen komplex, illetve mi legyen egyszerű a végső kedvezményezettek számára. A jövőben, ugye most a jelenlegi időszakban vannak vidékfejlesztési inték, határozzuk majd egy bizottsági eh, határozatban. Nem akarjuk eh, megnehezíteni a termelők életét, csak leírjuk a számukra, hogy mit tartalmaz a rendelet hogyha a, eh, tehát a rendeletben meghatározzuk az intervenciók alapvető követelményeket. Flanagan úr, másik kérdésem, nagyon szívügyünk nekünk a bizottságnál, hogy ha mi van akkor, hogyha nevetségesen alacsonyan szabják meg a célt a tagállamok. E, ugye itt mm, ezzel kapcsolatban már a közleményünkben is említettünk, és most érünk rá konkrét célkitűzésekre, a, melyeket meg különböző jogszabályok fognak tartalmazni. Eh, hogy mennyire ambiciózusak ezek a célok. Nos, az indikátorok kapcsán, az indikátorok három csoportjáról beszélünk, eh, hatás, eh, az eredmény, teljesítmény, és pontosan az ambícióknak ezen a szintjén fogjuk meghatározni az indikátorokat, és a kap kal kapcsolatos javaslatokat korábban a bizottság jóvá hagyta, de most már nem lesz ilyen nevetségesen alacsony cél, mert a bizottság részese lesz a, az elfogadási folyamatnak. Egy másik kérdés inkább a DJ Bajos budgetes kollégáknak szólna, de hát Wojciechowski ugye azzal kezdte, hogy a a kiadásaink éve az első pillére jut, és ott éves kiadásokról van szó. Tehát a közös agrárpolitikát sokkal jobban reprezentálja ez a kiadás az első pillér. a vidékfejlesztést illeti, hát nem aggódunk. Itt az átlag 25 százalék, persze vannak kérdőjelek itt ott bizonyos régiók és tagállamok esetében, vannak éves rendszeresen találkozók, monitorozás, hogy felgyorsítsuk a kifizetéseket és hatékonyabbá tegyük. Nem aggódunk a szintek miatt, és jelenleg nem látunk nagy veszélyt a kötelezettségvállalások tekintetében. Megidére Gárci asszony. Az első kérdésére egyenesen azt mondom, hogy nem, nincs kapcsolat a között, hogy nemzeti vagy eh, regionális berendezkedések az országok. Ugye Németország lehet egy példa, a szövetségi berendezkedési ország, a Bundeslandok, a szövetségi tartományok programjai nagyon jól működnek, és általában nagyon gyorsan. Ott van például Franciaország, a regionális berendezkedésű bizonyos régiókban nagyon jól eh, mennek a programok, mások inkább átlagosan. Spanyolország. Spanyolországot nem idéztem, de ugye ön is elmondta, hogy a, az afték itt az egyik legalacsonyabb, mert nagyon későn hagyják jóvá a programokat. Én voltam pont Spanyolországért felelős igazgató korábban, és elmondhatom, hogy <laughs> nagyon-nagyon kemény munka a spanyol régiókkal együttműködni, és elérni azt, hogy időben jóvá hagyják a programokat. Néhány esetben még politikai problémák is voltak, mert az alacsony abszorció miatt is akartak, azután akarták a programokat megvalósítani. A következő kérdés a társfinál lesz a társfinanszírozásra jutó pénz is. Vannak olyan régiók, ahol magasabb az önlegvetést érinti, de ez egy nagyon magas szintű kérdés, nem én, az én szintemen dől el, hogy vidékfejlesztési programnál legyen-e társfinanszírozás. Tisztában vagyunk, van lehetőség arra, hogy ne legyen ilyen önrész, vagy csak nagyon-nagyon alacsony legyen a társfinanszírozás. Végül nem is annyira... Lengyelül folytatnám, ha megengedik. Nos tehát, Kellenbach Hassan kérdéseire is megpróbálok válaszolni. És köszönöm, hogy elmondta, mi is megjelentetünk majd egy elemzést. Sok múltbeli jelentés összegorlatilag és egyetértünk a közös agrárpolitik számára, akik élnek vele. És ne kelljen a megértéshez konzulenst tanácsot. Mindkét cél egyszerűsítéssel valósítható meg. Köszönöm Flanagan úrnak kapcsán még mielőtt bármit kezdeményeznénk 2019-ben, egy nagyon átfog. Jelenleg ez nem tudható kapásból. Rákérdezett Ennyi úr az Egyesült Királyság, meg hogy mely országoknál mekkora volt a másodikból az elsőbe, vagy az elsőből a második pillérbe való pénz átemet. Spanyolország kapcsán nem hivatalos, de már eléggé véglegesnek számító szöveget kaptunk a vidékfejlesztési alapok reformjáról. Őket összességében csak megköszönni tudom és szeretném